Köszönöm, Reding biztos asszony. Lezártam a vitát. Hat állásfoglalás indítványt nyújtottak be, és most azonnal szavazunk, de először közlendőm van. Ügyrendi kérdés? Parancsoljon. Parancsoljon, tessék. Sì, solo una richiesta, Presidente, se fosse... Csak egy kérésem, elnök úr. Szeretném, hogy mind a három állásfoglalásról elektronikus módon szavazzunk. Köszönöm. Herr Kollege, die Frist ist dafür. Kedves kollégám, ma reggel lejárt ennek a kérésnek az ideje, egyetlen név szerinti szavazást irányoztunk elő. Jelezni szeretném, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács rendelet tervezetét nyújtotta be az elektronikus kommunikáció és az elektronikus belső piac eh, újra szabályozásáról, illetve a 2020, 2021 és 2022 LK rendeletek módosításáról, valamint a 12-11 2009 eh, eh, és egy másik rendelet módosításáról. Ezeket a dokumentokat az ITRE szakbizottság eh, dolgozza fel, valamint megkapja még a jogi, az emberi jogi és eh, az oktatás és a belső piaci, valamint a regi szakbizottság is, akik társ eh, tanácskozó szakbizottságok lesznek. Most viszont, hogy ezt elmondtam, hölgyeim és uraim, szavazni fogunk. Először hat állásfoglalás indítványról szavazunk a Kongói Demokratikus Köztársasági helyzetről. Hatos bekezdés mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Az egész állásfoglalás szöveg mellette, ellene, tartózkodás. hangulag szinte elfogadtuk. Most pedig a Közép-Afrikai Köztársaságról benyújtott foglalás indítványról szavazunk. Először a hat frakció által benyújtottról. Ki támogatja állásfoglalást? Ki van ellene? Tartózkodás. Egyhangulag, amennyire látom, elfogadtuk. Végezetül pedig a Bahreini helyzetről szóló állásfoglalás indítványról szavazunk. Hat állásfoglalás indítvány nyújtottak be, és először is van a négy frakció közös állásfoglalása, erről szavazunk először. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Hét tartózkodással egyhangulag 39 igen szavazat mellett elfogadtuk. A következő ülésünk vizsgálja meg a mai jegyzőkönyvet és a ma elfogadott állásfoglalásokat pedig az állásfoglalásban szereplő célzatoknak juttatom el. Az Európai Parlament ülését felfüggesztem, mindenkinek jó hazautat kívánok.